meg ismét a munkát. Mindenkinek köszönöm szépen. A segítséget köszönöm a technikai szolgálatoknak, hogy az összeköttetést ellenőrzik. Spanyolul fogok ismét beszélni, és a szavazást nyissuk meg, a második távszavazást az iVote rendszerrel és a szavazólapokkal. E-mailen kiküldtük a délelőtti szavazást, de egy, először is meg kell nézni, hogy megvan-e a szavazáshoz szükséges létszám, tehát hogy határozatképesek vagyunk-e. Kérem, hogy mindenki a kézfelemelés ikonra kattintson, hogy lássuk, hogy elegendően vagyunk-e. Diputados más que levanten la mano. Que veo, eh, que hay más diputados con... Ketten hiányoznak. Tehát látom, hogy csatlakoztak az üléshez, de nem kattintottak még a kézfelemelés gombra. Kérem, hogy mindenki kattintson erre a kézfelemelés gombra. Szibi, látom, hogy te is csatlakoztál. Látom, hogy Zdenoka asszony is csatlakozott. Én is, ez így már 9. Jó, akkor meg vagyunk, akkor megnyithatom a szavazást. Tizenhét óra 45-ig tart majd a szavazás, és az eredményeket később írásban jelentjük be. Tehát akkor mindenki szavazhat mostantól, és térjünk rá a 17-es pontra. A 1525 per 2016-os számú petícióról van szó. Miguel Ángel Rodríguez Arias spanyol állampolgár nyújtotta be. Az ETA terrorista csoport által elkövetett 379 olyan gyilkosságról, amelyeknek az ügye még jelenleg is megoldatlan. A petíció benyújtói azt kérték, hogy a hozzászólási időt megoszthassák egymás között. E, uraim, tehát akkor 5 perc áll a rendelkezésükre, ha ezt megosztják egymás között, ez két és fél perc áll a rendelkezésére minden hozzászólónak, tehát akkor Miguel Ángel Rodriguez kezdje. Mr. Rodriguez, please press the speak button. Rodriguez úr, legyen szíves a speak gombra kattintani. Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Le vemos y le escuchamos. Sí. Igen, halljuk és látjuk is. Úgyhogy folytassa. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném először kollégának megadni a lehetőséget, hogy szóljon, és én majd röviden szólnék a végén, hogyha ez megfelelő. Igen, mondja az elnök asszony, ahogy tudják, 5 perc a petíció benyújtóinak rendelkezésére áll, meghallgatjuk a bizottságot is, és a képviselőknek is rendelkezésre a lehetőség, a végén pedig önök ismét két percet még kapnak. Csak azért mondom, hogy mindenki tudja ezt, és hogy önök is tisztában legyenek az időbeosztással, tehát akkor visszaadom önöknek a szót. Mr. Portero, please press the speak button. Portero urat kérjük, hogy kattintson a speak ikonra. Igen, jó napot kívánok mindenkinek. Tökéletes, hogy látjuk és halljuk is a petíció benyújtóját. Igen, köszönöm szépen. Szeretnék Dolores Monserratnak köszönetet mondani a petíciós bizottság elnök asszonyának és a képviselőknek a petíciós bizottságban, hogy ezt a nagyon komoly témát napirendre tűzték Spanyolországban. A leg frissebb szavazási eredményekre szeretnék hivatkozni, hogyha ebből a válságból ugye kilábalunk, akkor lesz szavazás, és nyilvánosan is elnézést kérek azoktól, akik megszavazták ezt a missziót, amely megvizsgálná az ETA terrorista csoport által elkövetett gyilkosságokat. Ugye majdnem 400 ilyen gyilkosságról van szó. Volt még egy szavazás, ami idézőjelben versenyre kelt ezzel a halászat témájában. Hát szerintem az ember élet fontosabb. Szinte négy év, már majdnem négy év telt el, mióta ezt a panaszt először jeleztük, benyújtottuk, és a Nemzeti bíróságokon létrehoztak egy pozíciót, egy koordinátori pozíciót, amely ezekkel az ügyekkel foglalkozik, hogy megoldja ezeket a gyilkossági ügyeket, de sajnos a négy év elteltével még mindig ott tartunk, hogy egyetlen egy ügy sem oldódott meg. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik vizsgálják ezeket az ügyeket és foglalkoznak vele, de az igazságszolgáltatás szempontjából sajnos nem történt előrelépés. Végül pedig mielőtt kollégámnak átadom a szót, aki részletesebben is szólni fog. Azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy Franciaország elutasította, hogy az ETO egyik vezetőjét Terneurat átadja Spanyolországnak, tehát ezt a kiadatást elutasították, és így nem lehet Spanyolországban a több tucat személy meggyilkolásáért bíróság elé állítani. Ez az ETA vezető 245 gyilkosságért felelős, amelyeket még nem oldottak meg. közvetlen vezetői szerepet játszott ebben a szervezetben. Francia barátaink megtagadták a kiadatását. Ez azt jelentette, hogy az európai elfogató parancs, amelyet Spanyolország 2015-ben adott ki, nem, le, nem volt végrehajtható. Ez az áldozatok számára egészen dühítő, és elítéljük ezt, hiszen a terrorizmus áldozataival szemben a francia igazságügyi rendszer nem járt el megfelelően. Tehát tiszteletben kell tartani a tagállamokat, és a kiadott elfogató parancsot. Ahogy mondtam, ez a személy 245 gyilkosságért felelős, és most ezt az ügyet a petíciós bizottság elé tárjuk. Nagyon világos, hogy rendkívül komoly ügyről van szó. Áldozatvédelmi csoportként szeretnénk a helyzetet elő is készíteni, arra számít azt kérni, hogy a parlament a terrorizmus valamennyi áldozatát támogassa, tehát nem csak ezt a konkrét témát megoldani, hanem általános előkészületeket is tenni. Mindenki egyetért abban, hogy Franciaország súlyos hibát követett el a kiadatás megtagadásával. Az európai elfogató parancsot végre kellett volna hajtani, mert az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekről volt szó Spanyolországban. A nemzetközi büntető jog volt itt érvényes. Mi nem kértük, hogy elítéljék az országot, vagy bármi ilyesmit tegyenek, mi csak azt szeretnénk, hogy Jussu Ternera esetével kapcsolatban megfogalmazzák, hogy az elfogadó parancsot végre kell hajtani. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Sajnos a kapcsolat, az internet kapcsolat elég rossz volt, és nagyon sokszor szakadozott a hang, úgyhogy egy picit nehéz volt a tolmácsoknak követni a mondani valóját, az üzenetét átadni. Adjuk át a szót Mihelenger Rodrigueznek, aki a tájékoztatást második részét tartja meg. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Azaz, alap tény, hogy ez a személy majdnem 250 gyilkosságért felelős a megoldatlan ügyek közül. És a spanyol bíróságok már majdnem 5 éve dolgoznak ezen az ügyön, és ez a személy a feltételezett elkövetője ezeknek az emberiség elleni bűncselekményeknek, ezeknek a gyilkosságoknak. És ezt a büntetlenséget fel kell oldani, meg kell szüntetni. Nagyon súlyos ez a helyzet, hogy büntetlen lehet valaki, aki ezeket a gyilkosságokat elköveti. Két különböző tagállam érintett itt, ugye egy, amely gyakorlatilag tönkretette tette ezt az öt éve zajló vizsgálatot szinte ezer oldalnyi anyag gyújtott össze, és aláásta az érintett személy elleni ügyet, és nem adta ki ezt a szemét. De még ennél is súlyosabb tulajdonképpen a helyzet, tehát hogy őt nem számoltathatják el, ezt az illetőt nem állíthatják bíróság elé. Gyakorlatilag az, hogy egy ilyen emberiség elleni bűncselekményeket elkövető személy nem elszámoltatható, ez nemzetközi szintre emeli ezt az ügyet. Egész egyszerűen elfogadhatatlan, hogy egy tagállam egy más tagállam bírósága által meghozott döntést, öt éves vizsgálati munkát tesz tönkre, vagy utasít vissza. Tehát egész egyszerűen nem lehet ez nem lehetséges, hogy egy tagállam nem ad át egy érintett szemét egy másiknak, aki azt kérte, aki az, ezzel a személlyel kapcsolatban már több mint öt éve folytat vizsgálatot, hivatalos elfogadó parancsot ad ki, ez a nemzetközi joggal is szembe megy, nem csak az Európai Uniós jogszabályokkal. Ezért szerettük volna mi a petíció benyújtói, hogy ezt a pontot vegyék napirendre, és hogy szóljanak szólaljanak fel nagyon, vizsgál, nagyon világosan, függetlenül attól, hogy melyik ország, melyik tagállam követel egy ilyet, hogy nem adja ki a terrorista bűncselekmények elkövetőjét, ez megengedhetetlen. Több ezer oldalnyi munka, öt évnyi bírósági munka az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények miatt, és egy ilyen személyt nem ad ki az egyik tagállam a másiknak, ez elfogadhatatlan, ezért kérjük, hogy az Európai Parlament szólaljon fel, ezzel szemben függetlenül attól, hogy melyik tagállam csinálja, hogy hívják az érintett elkövetőt, ez kér, kéri az elnök asszony, hogy fejezze be, nincs más mondani való elnök asszony, nem arra kérjük az Európai Parlamentet, hogy az elkövetők ártatlanságáról vagy bűnösségéről beszéljenek, hanem hogy ebben nyilvánítsanak véleményt, hogy egy tagállam nem tagadhatja meg egy másiknak a bűncselekménnyel gyanúsított személy kiadatását, amikor öt éves vizsgálat zajlott már, és itt nem csak valami apró kis bűncselekményről van szó, hanem az emberiség ellen elkövetett bűncselekményről, és ez egy nagyon súlyos emberi jogsértés. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, elfogyott az ideje, elnézést, de a végén még két percet a rendelkezésükre adunk, bocsátunk majd, és most pedig a bizottságot hallgassuk meg először a belügyi főigazgatóság képviselőjét parancsoljon. Tökéletesen hallható. Köszönöm szépen, elnök asszony. Be kell, hogy valljam, hogy nem beszélek spanyolul, úgyhogy sajnos nem fogok tudni arra reagálni, amit a petíció benyújtói elmondtak. Ettől függetlenül a bizottság a megfigyeléseit el tudja mondani. A terrorista cselekmények az egész társadalmat érinti, érintik, a bizottság tisztában van az áldozatok által elszenvedett cselekményekkel, illetve az áldozatok helyzetével. Úgy látszik itt ebben az ügyben, hogy a terrortámadások gyanúsítottjainak a bíróság elé állításával foglalkoznak, Azonban annak eldöntése, hogy valaki egy bűncselekmény elkövetésében bűnös vagy ártatlan, az az adott tagállamnak a felelőssége. Ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 72-es cikkéből következik. Ez szerint a közrend fenntartásáért és a belső biztonság megőrzéséért a tagállamok felelősek. Ennek megfelelően tehát az Európai Uniónak nincsen arra hatásköre, hogy az egyes tagállamok büntető igazságszolgáltatási rendszerének a mindennapi működésébe beavatkoz, beavatkozzon. Az Európai Unió a ráruházott hatáskörökön belül több jogi eszközt is elfogadott, az áldozatok jogainak és védelmének előmozdítása érdekében hadd említsem meg ezeket röviden. Először is az áldozatok jogairól szóló irányelvre gondolok, hogy ez 2012-ből származik, ez biztosítja azt, hogy a terrorizmus áldozatai is élhetnek a bűncselekmények áldozatainak a jogaira vonatkozó kikényszeríthető minimum szabályok nyújtotta lehetőségekkel. Ezt nemrégiben értékeltük ki az irányelv átültetését, 2020 májusában fogadtuk el a jelentést, az információhoz való hozzáférés és a támogatás nyújtó szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén találtunk hiányosságokat. Az Európai Unió 2017 márciusában fogadta el a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvet, ez a terrorizmus áldozatainak jogait, az áldozatok jogairól szóló irányelv alapján határozza meg, és biztosítja, hogy a terrorizmus áldozatai szakszerű támogatást és segítséget kapjanak közvetlenül a támadást követően, illetve egészen addig, amíg az szükséges, és ez pszichológiai és érzelmi segítséget is jelent, illetve a kártérítés igényléséhez nyújtott segítséget is jelent, egészségügyi segítséget, jogsegélyt, illetve vannak olyan rendelkezések, amelyek a tagállamok közötti együttműködést célozzák, mert gyakran előfordul, hogy a támadások több tagállamból származó áldozatokat érintenek, tehát hogy valakit ott nem a saját hazájában ér támadás. Az irányelv átültetésével kapcsolatos jelentést idén szeptemberében fogadtuk el, ugyanis ennek az irányelvnek a működését is vizsgáltuk, az átültetését. Az átültetés kielégítő, azonban vannak hiányosságok, és emiatt tovább dolgozunk a tagállamokkal annak érdekében, hogy az irányelv teljes és megfelelő átültetését a nemzeti jogba garantálni tudjuk. A bizottság egyébként finanszírozást nyújt projektekhez, hogy az áldozatok családtagjait a terrortámadás következményeinek feldolgozásában segítsük. Van egy két éves kísérleti projekt, egy központot hoztunk létre, és amely útmutatást és képzést biztosít az áldozatokhoz kapcsolódó intézkedésekkel. Zárásként azt tudnám mondani, hogy a bizottságnak nincsen arra hatásköre, hogy az egyes tagállamok büntető igazságszolgáltatási rendszerének a mindennapi működésébe beavatkozzon, de továbbra is azon fog dolgozni, hogy a terrorizmus áldozatainak a jogaira odafigyeljen, és egyébként az áldozatok jogairól szóló irányelv, amelyet idén fogadtunk el, szintén ebben segít. Ez a 2025-ös időszakig így lesz. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök asszony, és most pedig következnek a képviselők, a néppárt képviseletében Kanefli úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok röviden szólni. A javaslatunk az, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Én a néppárti frakció képviseletében beszélek, de a magánvéleményemet is elmondom, jogászként, politikusként. Persze, hát az a kérdés, hogy valaki ártatlan, vagy pedig bűnös, valóban egy olyan kérdés, amelynek az eldöntése az érintett tagállam felelőssége. A büntetőjogi eljárás lefolytatása nemzeti kompetenciába esik, azonban a petíciók benyújtói a megfelelő igazságszolgáltatási eljárás hiányára mutat rá politikai motiváltságból, illetve arra, hogy Európai Uniós tagállamok között nincsen meg a szükséges együttműködés. Hát sajnos a terrorista cselekmények továbbra is komoly biztonsági fenyegetést jelentenek az EU-ra nézve, az EU-s állampolgárokra nézve. Ez nem változik és a határokon átnyúló ügyek egy újabb réteget építenek be ebbe a bonyolultságba, amely ezt a helyzetet jellemzi. Az áldozatoknak a segítése nem csak jogi, hanem erkölcsi kötelezettsége is társadalmainknak. Tehát a felelőseket bíróság elé állítani és megbüntetni nem csak büntető jogi kötelességünk, hanem erkölcsi kötelességünk is. Nagyon kényes politikai kérdésről van szó Európában. A politikailag motivált büntetlenség kétsége, ha felmerül, ez akar az általános jogállamiságot is érinti, és nem, világosan nem nemzeti, hanem Európai Uniós problémáról van szó, ezért javaslom, hogy hagyjuk ezt a petíciót nyitva. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig Maestra képviselőasszonynak adom át a szót a szocialista frakció képviseletében. Igen, köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Ismét ez a e, spanyol petíció, vagy, hát a második van itt előttünk, hadd kezdjem azzal, hogy az együttérzésemet kifejezem a terrorizmus áldozatainak, az ETA által elkövetett cselekmények áldozatainak. Spanyolország egész komolyan megszenvedte ezeket a cselekményeket. Több évtizeden keresztül voltunk ezeknek az áldozatai, tehát egész Spanyolország megszenvedte ezt. És talán nyilvánvalónak hangzik, de a szolidaritásunkat szeretném kifejezni az áldozatokkal, az áldozatok családjaival. Igazságtalanul gyilkolták meg ezeket az embereket biztonsági erők, bírák, politikusok, dolgozók, civilek, gyermekek vesztették el az életüket. Az egész országot érintette mindez. Nem arról van szó, hogy mi eh, a benyújtott petíció ellen szeretnénk állást foglalni. A néppárti képviselő kollégámat hallgatva meglepő volt, hogy szeretne szavazni ebben a bizottságban. A legutóbbi spanyol miniszter, aki ugye a kormány tagja volt, reagált ugyanerre a petícióra levelet írt egyébként, és a spanyol kormánynak címezte ezt a levelet, azt mondta, hogy ő bízott, bízik a spanyol büntetés végrehajtási a spanyol igazságügyi erőkben, és mi bízunk abban, amit ezt a miniszter elmondott, bízunk a spanyol igazságszolgáltatásban, és abban, hogy Spanyolországnak megvan minden eszköze arra, hogy ezeket a problémákat megoldja. Ami pedig Tenerorát illeti, igen, ő egy gyilkos, és őt bíróság elé kell állítani, el kell ítélni, ez meg fog történni. De a törvényeket mindenkinek be kell tartani, az eljárás jogot mindenkinek be kell tartani az Európai Uniónak nincs helye egy tagállam büntető jogi eljárásaiban, a büntető és igazságszolgáltatási rendszerének a mindennapi működésébe. Ez a tagállam hatásköre. Szociáldemokratáként mi bízunk azokban, akik cselekedhetnek ebben az ügyben. Rövid az idő, de én még egyszer ragaszkodnék ahhoz, szeretném még egyszer kifejezni a szolidaritásunkat, együttérzésünket az áldozatokkal. Soha nem fogjuk elfelejteni, ami történt, és soha nem fogjuk hagyni, hogy ne szolgáltassanak nekik igazságot, de hadd fogalmazzak abszolút világosan, és nagyon határozottan. Meggyőződésünk, hogy a spanyol történelemben kulcsfontosságú pillanat volt az, amikor eh, kimondhattuk, hogy túl tudunk lépni a terrorizmuson, hogy a civil társadalom is ezt ki tudta mondani, hogy a jövőbe tudunk nézni a békés, demokratikus együttélésbe. Szeretnénk egységet látni, és egységesen fellépni a terrorizmussal szemben, és azt is garantálni, hogy megfizesse mindenki az árát annak, amit elkövetett. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most a Rinyó frakció képviselője következik. Megazátondó asszonyt kérjük, hogy legyen szíves a speak gombra kattintson. Asszonyom, legyen szíves a speak ikonra kattintani. Addig amíg a kapcsolatot helyrehozzuk, a zöld frakció képviseletében Zdanoka asszonynak adom át a szót, tehát megpróbáljuk majd eh, képviselő, a másik képviselő asszonynal újra létrehozni a kapcsolatot, hiszen ő itt van az irodájában, és az előbb működött, a, működött minden, tehát addig a zöld frakció képviseletében Zanoka asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Én is szeretném az együttérzésemet kinyilvánítani az áldozatok családjainak Spanyolországban. És azt szeretném elmondani, hogy ugye 2005 óta voltam a parlamentközi baráti társaság tagja, ami a baszkföldi békefolyamat támogatását segítette, és a megbékélési folyamatot támogatta. Szeretném megismételni, hogy a szokásos eljárási szabályt megsértettük ennek a petíciónak az esetében, mert a tényfeltáró missziót már elfogadták, és jobb lett volna azzal kezdeni, tehát megismétlem még egyszer, jó magam és Margaréta Kalken, aki ugye a koordinátor, a zöld frakció koordinátora a nevében, hogy mi szeretnénk azt, hogy a kollégák tartózkodjanak attól, hogy visszaélnek európai mandátumukkal a tagállamokban a pártközi konfliktusok megoldására ne használják az európai mandátumokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, mondja az elnök asszony. a úrnak adom át a szót közben az ECR frakció képviseletében. Buxadé urat kérjük, hogy a speak ikonra kattintson. Buxadé úr, nem tudom, hogy hall-e bennünket. Jó, mondja az elnök asszony, akkor megint nehéz a kapcsolat, próbáljuk meg képviselő asszonya fölvenni a kapcsolatot, de nem működik. Most működik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Hát én igazából nem tudom, hogy mi történik a képernyőmmel, vagy mi történt itt az interakció szoftverrel, platformmal. Négy éve foglalkozunk ezzel a petícióval, és négy éve hallgatjuk a petíció benyújtóit, és igazuk van, mert amikor a büntetlenségről van szó, akkor nem lehet így fellépni. Itt a parlamenti jogokról, a demokráciáról van szó. Egy demokratikus ország, Spanyolország olyan hosszú ideje szenvedi meg ezeket a támadásokat, és száz, több száz gyilkos jár kell szabadon, a kollaboránsok soha nem kellett, hogy bíróság elé álljanak, tehát ez a büntetlenség volt megfigyelhető, a spanyol társadalom, a basz társadalom ebben a terrorban él soha nem volt az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények miatt bírósági tárgyalás, Tenerát sem állították bíróság elé. Ez a spanyol társadalom számára egy ilyen per kulcsfontosságú lenne. 245 gyilkosság ügyéről van itt szó, amelyet végül, végre meg kell oldani. Tehát ez egész egyszerűen hatalmas frusztráció a parlamenti képviselők számára is, akik eh, igyekeznek az EU-s mechanizmusokat követve dolgozni, egy ilyen helyzetben, amikor egy tagállam elutasít egy európai elfogató parancsot, ennek a végrehajtását elutasítja. Egy ennyire kényes helyzetben, csak képzeljék el ezt, képzeljék magukat az áldozatok helyébe egy pillanatra, kérek mindenkit. Tehát itt nagyon erős, határozott politikai üzenetünk van tanulmányt készítünk az európai elfogató parancs végrehajtásáról. Remélem, hogy ilyen példa, ilyen soha nem fog többet előfordulni, hogy egy tagállam ezt megtagadja egy ilyen helyzetben. És mi igyekeztünk azt is feltárni, hogy hogyan volt lehetséges ez a büntetlenség. Amikor valaki egy, áld, egy ilyen esemény áldozatává válik, segítségre van szüksége, pszichológiai segítségnyújtásra is, arra, hogy igazságot szolgáltassanak az ügyben. És a terrorizmus áldozataival szemben Baszkföldön például még mindig gyűlöletcselekményeket, bűncselekményeket követnek el a médiában, a közösségi hálózatokon. És vannak függőben lévő ügyek, de ezeket a gyűlöletbűncselekményeket nem adják meg, mert az áldozatok egész egyszerűen feladják. A holokauszt áldozatainak a helyzete ugyanilyen, velük szemben is ilyen bűncselekményeket követnek el, mint például Olaszországban ez még most mindig megtörténik. Szükséges, hogy ez a parlament igenis ezt a missziót megvalósítsa, hogy ellátogasson Spanyolországba, különösen egy ilyen időszakban, amikor vannak, akik szeretnék szőnyeg alá söpörni azt, ami történt, anélkül, hogy igazságot szolgáltassanak, és a büntetlenséget szeretnék meghagyni. Köszönöm szépen a szívünk mélyéből, hogy foglalkoznak ezzel, és hogy önök benyújtották még egyszer ezt a petíciót, hogy küzdenek, mert az áldozatoknak igazságot kell szolgáltatni, ezt az ügyet meg kell oldani, mert ha nem, akkor egy hatalmas seb, ez a hatalmas seb soha nem fog begyógyulni a spanyol társadalomban. Az egész európai demokráciát érinteni fogja mindez, mert azt jelenti, hogy a jogállamiság nem működik, tehát kérem, hogy támogassák a spanyolországi missziót, és küldjük ki a megfelelő politikai üzenetet, amire kértek bennünket. Köszönöm szépen. Busadéi úr kap most szót, tessék. Ahora? Perfecto, perfecto. Gracias, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, 379 gyilkosság, amely feledésbe merült, több mint 900 gyilkosságot követett el az hát a, a, csak a bűncse, az ETA által elkövetett bűncselekmények felsorolása hosszú időbe telt a kongresszusban. Az Európai Parlament ö, a gyilkosságok mellett vállal állást. Az ETA már nem létezik, gondolják egyesek, de nem. Ott a Baszk regionális parlamentben, sőt, még az Európai Parlamentben is jelen van. És Sánchez ezekkel az emberekkel tárgyalt. Továbbra is több mint 800 gyilkosság megoldatlan. Még védik is az elkövetőket és tisztet áldoznak a gyilkosságok előtt. A belügyminisztérium továbbra is közelebb kerülni ezekhez a gyilkosokhoz, miközben az áldozatok családjai nem tudják, hogy ki fosztották meg őket szeretteiktől. Azért a továbbra is ott van. 379 családot nem hagyunk, hagyhatunk védtelenül. Erőteljesen fel kell lépnünk a terrorizmussal szemben. Gondoskodni kell az ítéletek végrehajtásáról, úgy, hogy emlékezünk azokra, akik ö, Spanyolországért haltak meg. Az nem lehet, hogy az elkövetőket állítjuk be áldozatnak. Mindenkelőtt az igazságosságért kell eljárnunk elutasítjuk azt, hogy valamilyen uniós tagállam elutasítsa az európai elfogadó parancs végrehajtását. Ezzel megtámadják a ö, méltóságunkat és a jogállamiságunkat. A családoknak joguk van tudni, megtudni, hogy kik gyilkolták le családtagjaikat. Tudnuk kell azt, hogy kik azok, akik ezek mögött a gyilkosságok mögött húzódnak kik azok, akik tettes társak voltak, cinkosok. A spanyol társadalomnak van joga arra, hogy lássák, hogy az ítéleteket végrehajtják azok esetében, akik ezeket a szörnyű tetteket elkövetik. A parlament cinkostárs lesz, ha nem kiállt igazságért. Természetesen mi azt mondjuk, hogy maradjon nyitva ez a petíció, és végsőkig harcolni fogunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Busadé úr. Szanszeleosz úr kapszolt a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Üdvözlöm a petíciót benyújtó feleket is. Néhányunk számára a terrorizmus elleni küzdelem és az ETA elleni küzdelem nem pusztán történelem, amelyre emlékezünk, hiszen ezt megéltük, és éppen ezért támogatnunk kell ezt a petíciót. Ez a szakbizottság a legutóbbi törvényhozási időszakban jobb hagyott egy spanyol missziót, hogy kivizsgálják a különböző ügyek körülményeit. És semmiféle jó indokot nem tudunk arra mondani, hogy ami amellett szólna, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Mi azt mondjuk, hogy maradjon nyitva a petíció, teljes mértékben támogatjuk ezt. Szerintünk teljes mértékben támogatnunk kell a petíciót benyújtókat. Konkrétan hivatkoznék is ezekre az ügyekre. Az Európai Parlament két évvel ezelőtt következtetéseiben és ajánlásaiban, amelyet a terrorizmussal foglalkozó speciális szakbizottsághoz intézett, kimondta, hogy a terrorizmus elleni küzdelemnek az áldozatokra kell összpontosítania, valamint arra, hogy a társadalomnak szüksége van a védelemre, illetve arra is kitért, hogy az áldozatokat kompenzálni kell. Emellett a szakbizottság kimondta azt is, hogy a büntető eljárásokkal foglalkozó rendszer tagállami hatáskörbe tartozik, viszont a, itt most nem a büntető eljárásokról van szó, hanem az áldozatok jogairól. Most nem az igazságügyi rendszereket ítéljük meg, és nem a spanyol jogi rendszert ítéljük meg, hiszen a bíróságok és a bírák nagyon sokat tettek a törvény betartatásáért, illetve a szabadságok tiszteletben tartásáért és a jogállamiságért is. Mi nem próbáljuk ezt aláaknázni. Mit is teszünk? Megpróbáljuk elismerni azt, hogy a csak nem 400 ügy esetében több ezer ember költözött el a baszkföldről félelem miatt. A büntetlenség nem egy olyan szó, amelyet az ETA kontextusában emlegetnünk kell. Szeretnénk elkerülni a büntetlenséget, szeretnénk gondoskodni arról, hogy akik szörnyű bűncselekményeket követtek el, az igazságszolgáltatás elé kerüljenek. Szükségünk van arra, hogy elítéljék és megbüntessék ezeket az elkövetőket, hiszen az áldozatok is szenvedtek. Gyakran az áldozatok úgy válnak ismerté, hogy ezeket a lépéseket lebonyolítjuk. De ez egy eh, nagyon hosszú út, egy veszélyes út. egy magányos útról van szó. És ez indokolatlan. Éppen ezért nekünk kell visszafoglalnunk azt a terepet, amelyet elvesztettünk. Nem várhatjuk el az áldozatoktól azt, hogy ezen a lassú, fájdalmas úton menjenek tovább, hiszen igazságoságot keresnek. Elnézést, de be kell fejeznie lassan, mondja az elnök. Az igazságügyi rendszer a tagállami hatáskörbe tartozó kérdés, de az európai intézmények is szerepet játszanak mindenben. Mi nem ítéleteket követelünk, nem az elítélést, hanem azt, hogy ismerjék el az áldozatok jogait. Köszönöm. Az SZND képviselője kap most szót. Jó napot kívánok, hallanak engem? Jó napot kívánok! Őszintén szólva, egy nagyon releváns és jelentős petícióról van szó. Először is szeretnék szolidaritásomnak hangot adni az egész SND frakció nevében, a frakciónk szolidáris az áldozatokkal. A szoban forgó konkrét petíció esetében pedig szeretnék az ETO áldozataival szolidaritást vállalni. Az ETA Baszkvöldön napi támadásokat bonyolított el az egész nemzet, bonyolított le az egész nemzettel szemben. Az Európai Unió támogatta az áldozatokat, a terrorizmus áldozatait a múltban is. Az Európai Parlament létrehozott egy szövetkezetet, egy szervezetet, a Bastel nevű szervezetet, amely az ETA tevékenységére összpontosít. Aztán bekövetkezett egy nagyon erőszakos terrorista bűncselekmény, és a, az ETA nagyon ismert. Ebben a szakbizottságban úgy érezzük, hogy igazságot kell szolgáltatni az áldozatoknak. 379 megoldatlan bűncselekmény van hazámban és Franciaországban. És ez valami olyasmi, ami szörnyű. Sajnálatos az, hogy az ETA, ennyi ö, áldozata volt, és hogy ennyi ügyet nem oldottak meg. Itt mi mindannyian elismerhetjük azt, hogy mi is a valóság. Arra gondolok, hogy a kollégák azt mondják, hogy tegyünk valamit a terrorizmus ellen. Én értem néhány kolléga aggáját, Maite aggodalmát például megértem amiatt aggódnak, hogy vajon megfelelő politikai támogatást biztosítunk-e az áldozatoknak. Meghallgattuk azt, amit az Európai Bizottság elmondott. A bizottság azt mondja, hogy az európai intézményeknek nincs hatásköre, hogy eh, elérje azt, hogy ezek az ügyek a spanyol bíróságra kerüljenek. Mindazonáltal a politikai támogatásunkra egy nagyon világos üzenetet fogalmazhatunk meg. Az Európai Parlament, mint tudjuk, mindig is támogatta a tényfeltáró missziót Spanyolországban. Ezt el kell fogadnunk, éppen ezért a lehető leggyorsabban le kell bonyolítanunk egy ilyen tényfeltáró missziót. Gondoskodnunk kell arról is, hogy hasznos ajánlásokat fogalmazzon meg egyes fajta misszió, hogy be lehessen azonosítani az elkövetőket. Nekünk magunknak pedig meg kell értenünk azt, hogy ezt a feladatot csak a bíróságok, valamint a rendészeti szervek végezhetik el Spanyolországban. A biztonsági szervek már nagyon sok mindent tettek, hogy harcoljanak az ETA-val szemben, és hogy biztosítsák a jogállamiságot. Az ETA nagyon sok köztisztviselőt is meggyilkolt, ezért támogatnunk kell a biztonsági szerveket. A, le, mindjárt lezárom. Spanyolország úgy nyugodhat meg, ha elítélik a bűnösöket. Mindannyiunk hozzá járulásával és hajlandóságával sikerülhet megoldanunk ezeket a megoldatlan eseteket. Köszönöm szépen. Most pedig Zöjde úr kap szót a néppárt részéről. Faja úr, kérnénk szépen nyomja meg az big gombot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is el kell mondanom, hogy mennyire meg vagyok lepődve, amiatt, hogy van egy spanyol, van egy parlamenti képviselő, van egy parlamenti képviselőnk, majd a kolléganőre gondolok. Az, amit mondott, nem megalapozott. Az aragonai és galiciai régió képviselői elmondták a véleményünket. Lehet, hogy vannak politikai nézetkülönbségek, de majd asszony ne kritizálja a néppártot úgy, ahogy azt megtette, mert itt európai fellépésről van szó. Nagyon fontos az, hogy mindannyian támogassuk az áldozatok jogait. A nagy különbség az, hogy vannak elkövetők és vannak áldozatok. Mi is úgy érezzük, hogy a tényfeltáró missziót le kell bonyolítani. Be kell azonosítani az elkövetőket. A jogállamiság prioritás. Úgy érezzük, hogy az áldozatok méltósága a fontos. Az ETA áldozatainak joga. El kell döntenünk azt, hogy ki, hogy ki az, aki mi, mi az, amit teszünk, az áldozatokat védjük, vagy az elkövetőket támadjuk. Az Európai Néppárt szeretné megvédeni a terrorizmus áldozatainak emlékét, és szeretné elismerni a szenvedőket. A kérdés az, hogy a politikai hajlandóság mi a 379 meggyilkolt személlyel szolidárisak kívánunk lenni, rájuk szeretnénk-e összpontosítani? Mi úgy érezzük, hogy igen. Köszönöm, köszönöm szépen Zoidó úrnak. Ma zárásképpen a petíciót benyúló, benyújtó feleket hallgatjuk meg, két percet kapnak az urak. Nem is tudom, hogy ki szeretné először elkezdeni. Portáró úr kap először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alapjában véve a spanyol bíróság a Zorotonera ügyben már elvégezte munkáját. Az akta 5000 oldalból áll, de most már szükség van arra, hogy lebonyolítsák a büntetőeljárást, hogy elítélhessék csak itt egy másik uniós tagállam nem adja ki Tenera urat. Holott van rá elfogató parancs. A rendőrség, az igazságügyi rendszer már elvégezte munkáját, és szükség van a tárgyalásra az emberiség ellen elkövetett gyilkosságokért, bűncselekményekért. Viszont Tenero úr Franciaországban van, és Franciaország nem hajlandó kiadni Spanyolországnak. Emberiség ellen elkövetett bűncselekményekről van szó, tehát senkinek nem lehet menedéket biztosítani, ha ilyesmivel vádolják. A 379-ből 345 gyilkosságról van szó az ő esetében, tehát Tener úrral tárgyalásra kell vinni. Nem pénzügyi bűncselekmények miatt szeretnénk elítéltetve látni. De hogyan lehet igazságot szolgáltatni, ha az adott személyt nem adják ki? Most pedig meg is adom a szót Potero úrnak. Igen, Remélem, hogy hallanak. Nem fogok sokat beszélni. Az elmúlt négy évben a petíciós szakbizottságban volt ez a petíció. A 379 ügyről. Hát, azt tudjuk, hogy ebből 15 ügyben tárgyalt a bíróság. A petíciónak van egy határideje, mi pedig igazságot szeretnénk szolgáltatni. Nem csak az emlékezésről és a méltóságról van szó, és az Európai Bizottságot nem arra kérjük, hogy embereket ítéljen el, hanem azt kérjük, hogy a nemzeti hatóságaink kapják meg a mandátumot arra, hogy más utakon folytassák a munkát, mert az óra ketyeg, az idő telik, és azt szeretnénk, hogy a bizottság megfigyelőként figyeljen oda. Nem ítéletet akarunk az Európai Bizottság részéről. Szeretnénk tudni, hogy az egyes bíróságok véleménye mi, a különböző nyomozási hivatalok véleménye mi, teljesen mindegy, hogy a rendőrségnek mely ágáról van szó. 22 évig. Mielőtt a politikában dolgoztam volna, mérnökként dolgoztam, és most azért vagyok politikus, mert szeretném az embereket szolgálni. Mindenek előtt a madridi lakosságot. Én nem vagyok politikus, igazán én azért vagyok itt, hogy szolgáljak. Köszönöm szépen. Peticionarios, también a la comisión. Köszönöm szépen. Köszönöm a petíciót benyújtóknak, a bizottságnak, a petíciós bizottság tagjainak. Azt hiszem, mindenkinek megadtuk a lehetőséget, hogy hozzászólhasson, meghallgattuk a petíciót, benyújtókat, és mint a petíciós bizottság elnöke, erkölcsileg és politikáig is támogatom önöket. És tényleg tiszteletbe szeretnénk tartani az emléküket ezeknek az embereknek, és igazságot szolgáltatni nekik. Úgyhogy az elnök véleménye az, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartanunk, és folytatjuk a tényfeltáró munkát. Nem hagyjuk, hogy ez a 279 ügy megoldatlanul maradjon. És szeretnénk, hogy a COVID adta lehetőségeken belül a bizottság lépjen. Pillanatnyilag szolidárisak vagyunk a terrorizmus áldozataival, hiszen igazságot kell szolgáltatnunk nekik. Akkor most lépjünk a következő napi rendi pontunkra. Egy francia állampolgár nyújtotta ezt be, a fatkáról, vagyis az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adalanyok általi betartásáról szól amerikai törvényről. A jogász Felip Anaszéra úr, aki a petíciót benyújtókat képviseli, ő fogja ismertetni velünk ezt, a, ezt az esetet, parancsoljon. Uh, hello, um, uh, thank you very much. The uh, petitioner should be Köszönöm. Itt van a petíciót benyújtó illető is, úgyhogy ő fog hozzászólni. Jude Ryan. Akkor megadom a szót Jude Ryannek, ahogy meglátom a képernyőn, úgyhogy kérem, nyomja meg a gombot. Is hello, can you hear me? Yes. Halló, hallanak? Igen, köszönöm, tökéletes. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. 2016-ban, tehát négy évvel ezelőtt mondták nekem, hogy a Peti történetében talán rekordot fog javítani, ami a hosszúságát illeti. Nos, a kérdés az, hogy azok, akik véletlenül amerikaiak problémákkal küzdenek. Azt hiszem, hogy nagyon komoly ez a probléma, a 2016-os petícióban is ezt megfogalmaztam, mert akkoriban az európai adat adatok magánszféra terén való védelmével foglalkozó testület, illetve a bizottság sem foglalkozott vele. A Peti hiába próbálkozott azzal, hogy továbbra is nyitva tartsa ezt a témát, olyan szervezésekkel, mint a mai nap is, hogy nyitva maradjon a petíció. Aztán persze voltak, akik segítettek a kampányban, nagyon sokan a szocialistáknál is, mint Berzsenyi Rozier, de vannak, akik sajnos már nincsenek nálunk, aztán Brian Ice, PTR a néppártól is. Az Európai Parlament is nyilatkozott mellettünk, a 2018 per 316-os dokumentumban. Gyorsan el szeretném mondani azt, hogy milyen érdekes dolgok jelentek meg azóta, amióta a petíciót beadtuk. Sajnos nagyon rosszul halljuk a hozzászólót, most meg is szakadt. Elnök, köszönöm szépen. Most a másik petíciót benyújtónak adom meg a szót. Uh, thank you very much, Jude. Köszönöm szépen, Jude. Köszönöm, elnök asszony. Az elnök közbeszól. Elnézést, ha nincs videó, a tolmácsok nem tudják tolmácsolni Úgyhogy akkor csak azok fogják érteni, hogyha angolul beszél, akik angolul is értenek, mert akkor a tolmácsok nem tudnak tolmácsolni. Jó, köszönöm, az így rendben van. Following last year's uh, public hearing, uh, we uh, did some uh, research in uh, internal documents from the Commission, uh, which uh, Sophie Interveld MEP uh, unearthed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 Pierre Salies úrnak adom meg a szót, aki az Európai Bizottság Ekon főigazgatóságát képviseli, parancsoljon. Perfect. We see you and you hear you. Thank you. Man. Tökéletes, látjuk is és halljuk is. Köszönöm, elnök asszony. A FISMA főigazgatóságot képviselem, ezen petícióval kapcsolatban a, mi foglalkozunk ezzel a kérdéssel, főleg a Payments Accounts Directive vonatkozásában, és főleg azzal kapcsolatban, hogy alapfunkciókat ellátó bankszámlával rendelkezhet-e valaki. A bizottsági szolgálatok megvizsgálták azokat az intézkedéseket, amelyek a különböző tagállamokban átvették ezt, főleg a 15-ös és a 16-os cikkek kapcsán, amelyek a diszkriminációra vonatkoznak. Az volt a cél, hogy megvizsgáljuk, hogy megfelele az irányelvben foglaltaknak. És semmi olyan ö, nemzeti intézkedést nem találkoztunk az átvétel során, amely az ilyen amerikaiak jogait sérteni, hogy ilyen bankszámlát nyithassanak. A jogi szolgálat is elemezte a kérdést jogi szempontból, a jogokat, hogy lehet-e ilyen bankszámlát nyitni, stb. stb. Illetve azokat az elvárásokat, amelyeket a FATKA támaszt az állampolgárokkal szemben a kormányközi megállapodás vonatkozásában. Bár a fogyasztóknak, akik az, Egyesült, az Európai Unióban laknak, alapszolgáltatásokat nyújtó bankszámla nyitásra feljogosítja őket, A bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a kettős állampolgárok, akik amerikaiak és Európai Uniós állampolgárok is, és akik szeretnének ilyen bankszámlát nyitni, vagy van már ilyenjük, és akitől adószámot kérnek, nem azt jelenti, hogy korlátozzák ezt a lehetőségüket. Végül azt szeretném még elmondani, hogy természetesen nem becsüljük alá azokat a nehézségeket, amelyekkel szembe kellett nézniük azoknak az állampolgároknak, akik az EU-ban állam, polgárként bankszámlát szeretnének nyitni. Azért vetettük fel a kérdést, hogy praktikus megoldásokat találjunk mind a pénzügyi intézmények, mind az állampolgárok szintjén. 2019. októberében a bankokkal kapcsolatos következményeket is felvetette, akik az adószámokat nem továbbítják az Egyesült Államokba. Arról is volt szó, hogy mi a helyzet az egészségügyi biztosítási számmal, stb. stb. Ebben olyan információ is található, hogy hogyan lehet egészségbiztosítási számhoz jutni, és hogyan lehet lemondani az amerikai állampolgárságról. Végül az amerikai hatóságok új eljárást engedélyeztek, amely megkönnyíti bizonyos esetekben az, alam, az amerikai állampolgárok számára azt, hogy megfeleljenek adókötelezettségüknek. Most pedig Reinhard Bieber kollégámnak szeretném átadni a szót, aki a Taxut főigazgatóságot képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen. Most Reinhard Weber úrnak adom meg a szót, a bizottság ugyanazon osztályától parancsoljon. Yes, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm Önöket, köszönöm a szót. A Texut képviseletében a Texut főigazgatóság nevében vagyok itt. A FISMA főigazgatóságban segítünk a kollégáinknak adós kérdésekben. A bizottság soha nem hunyt szemet ezen petíció fölött, illetve azon aggályok felett, amelyet az állampolgárok előadtak személyes helyzetüket illetően, miután ez a törvény életbe lépett. A bizottság mindig is megfelelő tisztelettel, figyelemmel viseltetett a kérdés iránt. Megvizsgálta, hogy mit tehet az Unió a gyakorlatban szeretnének segíteni az állampolgárok által megfogalmazott aggályokon. Amióta utoljára összeült a PETI bizottság, az egyetlen új dolog amerikai oldalon, amiről beszámolhatunk, az tavaly november 12-e óta, amelyről 2020. március 12-én kaptunk az amerikai államkincstártól. A finn elnökségnek írtak egy levelet a tanácsba december 3-án, tehát 2019. december 3-án a tanács küldte ezt a levelet, és mindkét levél a tanács honlapján megtalálható. A bizottság szolgálatai támogatták mindezt, beleértve azt is, hogy bizonyos aszimetriákra mutassanak rá azon reciprocitás vonatkozásában, amely, amely a FATKA megállapodásban található. Nem tudok róla, hogy további kezdeményezést elkezdett eh, volna a tanács, amióta megkapta ezt a választ, illetve a az egyes tagállamok megállapodásait illetően az Egyesült Államokkal. Ezen mandátum hiányában legalábbis adó oldalról a bizottság szolgálatai nem nagyon léphetnek. A tanácson belül egyhangú megállapodásra lenne ehhez szükség, ami egy lehetséges mandátumot illeti, hogy ezzel kapcsolatban az Egyesült Államokkal tárgyalhassunk. A taxutvégazgatóság nyitott a tanács támogatására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Alisa Beckerman kap szót. Nem, mondja az elnök asszony. A Justice Főigazgatóság következik, parancsoljon. Igen, látjuk önt, de hallani nem halljuk. Alisa. No, we cannot hear. Nem, nem halljuk. Nem halljuk sajnos. Could you check your microphone, please? Kérem nézze meg, hogy működik-e a mikrofonja. Most hallanak? Igen, tökéletes, most halljuk. Köszönöm szépen, elnézést, elnézést kérek a késlekedésért. Igen, a Just főigazgatóságnál dolgozom, úgyhogy az adatvédelmi aspektusokról fogok beszélni. Szorosan nyomon követtük a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok munkáját. Ahogy önök is emlékeznek rá, ezek a hatóságok azok, amelyek korábban megvizsgálták ezt a kérdést, és arra a következtetésre jutottunk, hogy nem volt semmilyen olyan eset, amivel kapcsolatban fel kellett volna lépniük ezen a téren. Ez a kérdés a legmagasabb francia bíróság elé került, a Conseil d'État elé, és azt állapították meg, hogy az általános adatvédelmi rendeletnek és a kartának megfelel ez a kormányközi megállapodás. Továbbra is nyomon követjük az eseményeket ebben a témában és ezzel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok véleménye rendkívül fontos számunkra, ugyanis ezek azok a független hatóságok, amelyek ö, odafigyelnek arra, hogy megfelelően érvényt szerezzenek az általános adatvédelmi rendeletnek. Ezzel kapcsolatban van egy konkrét ö, szabály is, hogy az adatvédelemmel kapcsolatban ö, a kormányokat hogyan kell tájékoztatni. Ez pontosan így történt ebben az esetben is, mert a nemzeti törvényekbe is konkrétumokat kell befoglalni az egyes tagállamokban. Ezek mások és mások lehetnek egyes országokban. Vannak olyan adatvédelmi hatóságok, amelyek pillanatnyilag konzultálnak ebben a témában a kormányukkal. Úgyhogy aktívan vizsgáljuk ezt a kérdést. Mi is összeülünk az, adatvédelmi, az Európai Adatvédelmi Testülettel, és természetesen nyitottak vagyunk a további munkára ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Atyus Szaliba a következő hozzászóló parancsoljon. Sorry, but I have my little one. Elnézést kérek, a kicsi is itt van velem. nem látjuk sajnos. Halljuk a babát, de nem látjuk. Nem, nem, még mindig nem látjuk. És hogyha nincs videó, akkor nem lesz tolmácsolás sem. Felkap, bekapcsoltam a kamerát, úgyhogy nem tudom, hogy mi történik. Az elején láttuk, úgyhogy most tökéletes. Most igen. Nem. Nem, nem, nem. Nem tudom, mi történt, de eltűnt a kép. Maybe can you give the floor to um, another yes. speaker? Addig esetleg valaki másnak lehetne szót adni, és én addig megpróbálom itt ezt megoldani. Jó. Jó, akkor az utolsó hozzászóló lesz. A Rinyú képviseltében Mari Feré Bedrin következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a petíció benyújtójának szeretnék köszönetet mondani, és a támogatásomról szeretném biztosítani. Azt hiszem mindenki egyetért abban, hogy ez a helyzet egész egyszerűen nem maradhat így. Az amerikai állampolgárok, EU-s kettős állampolgárok számára, tehát ezt meg kell oldani. A tagállamok a fakta törvény alkalmazásában elfogadták a kétoldalú megállapodásokat, de ez gyakorlatilag egyoldalúan és az amerikai területen kívül az európai területen alkalmaz egy amerikai törvényt. És egységesen kell fellépnünk az amerikaiakkal szemben. Úgyhogy szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy az Európai Bizottságtól azt kérjem, hogy lépjen a tagállamok nevében, és védje meg ezeket az állampolgárokat, akiknek a jogaikat megtagadják. Szerintem a lehető leggyorsabban meg kell tárgyalni egy ilyen megállapodást európai szinten, amely nem sérti az alapjogokat és tiszteletben tartja az európai jogszabályokat, az adatvédelmi jogszabályt, a pénzügyi szolgáltatásokhoz való ö, jogról szóló jogszabályt, és így tovább az amerikai jog területen kívüli alkalmazása így módon elfogadhatatlan, tehát hatékony igazságügyi lépést kell tennie az, EU-nak, hogy fellépjen ezzel ellen a jelenség ellen, és meg kell reformálni a rendelkezésünkre álló eszközöket is, hogy fellépjünk más jogszabályok területen kívüli alkalmazásával szemben. Egyébként a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban egy szóbeli kérdést készítettünk, remélem, hogy a bizottságot és a tanácsot is mielőbb meghallgathatjuk plenáris ülésen arról, hogy milyen konkrét javaslataik vannak egy működőképes és hatékony lépésre. A amerikai állampolgársággal amerikainak tekintett személyek helyzetével foglalkozunk, a petíció benyújtójának mondom, és remélem, hogy az új amerikai elnök és adminisztrációja nyitottabb lesz a tárgyalásokra, és elég nyomást tudunk majd gyakorolni mi európaiak a tárgyalások során. Köszönöm szépen, most pedig Sophie Intveldnek adom meg a szót a Renew frakciótól. Kérdezem, hogy hallanak-e? Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülök. Please, that we as parliament... Mármint annak örülök, hogy itt a parlamentben vissza tettük ezt a témát, visszavettük a napi rendünkre, de az az igazság, hogy nagyon bosszantó, hogy még mindig ezzel kell foglalkozni most, hogy az Európai Bizottság három képviselőjét is meghallgatjuk, gyakorlatilag ők azt ismételgetik, amit évek óta mondogattak, hogy igen, tudjuk, hogy milyen a helyzet, de semmit nem tehetünk, nem tudunk semmit, és így tovább. Közben pedig körülbelül 500 ezer ilyen ö, személy van, aki elveszítheti a bankszámláját. Egyelőre ez csak néhány országban történik, de ez el fog terjedni, egyre elterjedtebb lesz. Tehát a bizottság nem mondhatja azt, hogy jaj, ez nem tartozik a mi felelősségünkbe. Én mindig emlékeztetem az embereket, hogy csak két ország van a világon, ahol állampolgárság alapú az adózás, ez az Amerikai Egyesült Államok és Eritrea az a kettő. Tehát nem lehet elfogadni a bizottságnak ezt a, az ignoráns hozzáállását, és túlságosan is laza hozzáállását. Úgyhogy a bizottságot tájékoztatni kell a helyzetről. Én már kértem őket, és ismét arra kérem őket, hogy legyen egy e-mail cím, egy valamilyen kapcsolattartó pont, ahová a problémával rendelkező emberek betelefonálhatnak, beírhatnak. A bizottság mindig azt mondja, hogy jaj, hát nincsenek is nagyon sokan, akiknek ilyen panasza van. Nem, ez nem így van, csak ők eddig ugye a nemzeti hatóságokhoz próbáltak fordulni. Már egy ilyen vedren most említette, és nagyon örülök, hogy van egy új szövetségesem ebben az ügyben, mert most már majdnem kilenc éve próbálunk valamit elérni tehát ő is említette ezt. Én is úgy gondolom, hogy az a tény, hogy most nem sokára új elnök kerül a Fehér Házba, bíztató lehet a tárgyalások megindítására vonatkozóan. Hát mozgósítani kell a tagállamokat, a kormányokat, a nemzeti parlamenteket. Mert miről van szó? Itt Európai Uniós állampolgárokról van szó, nem amerikai állampolgárokról, hanem olyan európai állampolgárokról, akik a ennek a törvénynek a hatája alá esnek. Tehát itt az ideje, hogy a bizottság most már öm, szót emeljen EU-s állampolgárok érdekében, ahelyett, hogy csak kedveskedik az amerikai adminisztrációval. Legyen asszertív, és védje meg a saját állampolgárainak a jogait. Nem fogok részletekbe bocsátkozni a továbbiakban, de mindenkinek, mondom a petíció benyújtóinak és mindenkinek, akinek nehézségeket okoz a FATKA, kérem tudják, hogy mi itt az Európai Parlamentben továbbra is küzdeni fogunk Önökért. Köszönöm szépen. És most megpróbáljuk még egyszer Szaliba kollégával fölvenni a kapcsolatot. Remélem, hogy most látnak. Tehát a petíció benyújtója 2016. szeptemberében nyújtotta be ezt a petíciót, és elég szomorú évfordulót ünnepelhettünk volna néhány hete, ugye sem a bizottság, sem a tanács nem, válaszol, nem válaszolt. Ennek a szakbizottságnak a volt képviselői az előző parlamenti ciklusban minden eszközt felhasználtak arra, hogy a petíció benyújtóját támogassák, és megoldják azt az ügyet, ami több százezer állampolgárt, EU-s állampolgárt érint. Igyekeztek leveleket küldeni különböző testületeknek, állásfoglalást is elfogadott az Európai Parlament plenáris ülése 2018-ban, egészen a legutolsó meghallgatásig, amikor ugye a FATKA meghallgatáson a petíció benyújtóját meghallgattuk, ugye, és beszámoltak a FATKA területen kívüli alkalmazásáról a ház erőfeszítései ellenére, a szakbizottság erőfeszítési, erőfeszítései ellenére a helyzet nem javult, ezen EU-s állampolgárok továbbra is ugyanilyen helyzetben vannak, nagy nyomás nehezedik rájuk a hatóságok részéről. És a mi gazdasági érdekeink, alapértékeink fontosak, de a gazdasági érdekek nem számíthatnak többet, mint az EU-s állampolgárok jogai. Több százezer EU-s állampolgár veszíti el azt a jogát, hogy eh, jobb bankszámlát nyithasson ezekben az államokban, csak azért, mert bizonyos adatokat az amerikai hatóságoknak kell átadni. És ez azt jelenti, hogy ha ezt nem teszik meg az európai bankok, akkor az adatvédelmi szabályoknak eh, nem felelnek meg. Inkább a bankok azt választják, hogy nem is nyitnak számlát, megtagadják a banki szolgáltatásokat ezektől az emberektől. Pedig a magánéletvédelméhez joga van ezeknek a személyeknek, nem avatkozhat be egy ilyen külső hatalom ezekbe a szabályokba, viszont vannak, akiket adócsalóknak bélyegez a saját hazája, amiatt, mert az USA törvénye beavatkozik gyakorlatilag az EU-s területen a pénzügyi szolgáltatások nyújtásába. Ez nem folytatódhat, a bizottságnak fel kell lépni ezen állampolgárok védelme érdekében. Köszönöm szépen, és most Zanoka asszony következik. Kérdezem, hogy hallanak-e? Akkor egy nagyon rövid észrevétellel élek csak, mert azt hiszem Sophie Intvert ennek a törvénynek, a FATKA törvénynek a legnagyobb szakértője itt a házban, és ő és a többi kollégák is már elmondták a tudnivalót, csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy teljességgel elfogadhatatlan, ami történik. A zöld frakció az Európai Parlamentben azt támogatja, hogy tartsuk nyitva továbbra is ezt a petíciót, és kérjük fel az Európai Bizottságot arra, hogy cselekedjen. Engem teljesen meglepett, amikor azt láttam, hogy ebben a témában még mindig érkeznek petíciók. Tehát igaz, hogy ennyi éve foglalkozunk ezzel, és még mindig megoldatlan. Még leginkább a Libeszakbizottság foglalkozik ezzel az ügyjel. Remélem, hogy tudunk segíteni a probléma megoldásában most már végre. Köszönöm szépen, most pedig a petíciók benyújtóinak adom vissza a szót kettő percre, de mind a ketten kapnak összesen kettő percet, döntsék el, hogy megosztják-e, vagy egy valaki szól két percig. Úgyhogy döntsék el, hogy ki szól a kettejük közül. Jude Ryan. Igen, azt hiszem ő szerette volna a zárszót megtartani, ugye? Tessék parancsolni, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és először is köszönöm valamennyi európai képvis- parlamenti képviselőnek, akik az idejüket és energiájukat erre fordítják, hogy támogassanak bennünket. Én meghallgattam az Európai Bizottság három képviselőjét, én most már szinte négy éve jövök el a petíciós bizottságba, és a francia énem mérgesít fel engem, de most már ezt nem teszem. A bizottság mindig ugyanazt ismételgeti, amikor eljön. Hallottam az úriembert, aki azt mondta, hogy nem hunyunk szemet e felett. Ez egy, fran- egy spanyol kifejezés, de ez igazából megfogalmazza azt, hogy a vakok birodalmában a fél szeműek a királyok, ez nagyon jól összefoglalja azt hiszem ezt a helyzetet. Nem is foglalkoztak azzal, hogy valóban átolvassák a petíciót. Én az EU-s jogszabályokat, a gyakorlati megoldásokat végigböngésztem, négy évvel tettével ezek közül semmi nem valósult meg. Én még az érveket is felhasználtam, a kölcsönösség hiánya, és így tovább én a kezükbe adtam ezeket a pontokat gyakorlatilag, és megdöbbent engem a bizottság reakciója, egész egyszerűen nem ismerik el, nem ismerik fel, hogy micsoda súlyos helyzetről van itt szó. Az Európai Bizottság olyan nyilatkozatokat tett az Európai Parlamentnek, amelyek nem igazak. Ez, ez nagyon súlyos, különösen akkor, amikor európai állampolgárok jogait sértik meg tömegesen. Tehát a FATKA tárgyalásokban nagyon világos, hogy a bizottság mindig is részt vett, ez nem tagállami kérdés, mindig is részt veszek benne, és ez nagyon súlyos problémákat vet fel az európai adatvédelmi szempontokból, illetve a magánéletvédelméről. Hát most, ha ezt 5-6 évvel később ismerik el, hát nem tudom, a bizottság majd nem sokára megint olyan helyzetbe kerül, hogy az összes nehézség egyszerre fog ö, oda ö, kerülni elé. Hát egész egyszerűen szégyeletes, és nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy a bizottság ilyen kifogások mögé bújik el, mint hogyha egy gyerek azt mondaná, hogy jaj, a házi feladatomat megette a kutya, hát ez nevetséges. Ha nem végzik el a munkájukat, akkor én megkérdezném a barátokat, a szocialisták, a Rinyó, a zöldek és a további frakcióból, hogy ne felejtsük el a hatalmi ágak szétválasztásának elvét. Hogyha egy ö, hatalmi ág nem végzi el a feladatát, mint például itt a bizottság, akkor az elszámoltatható, a másik hatalmi ág által, és számomra ez tűnik az egyetlen megoldásnak, mert a bizottság úgy tűnik nem lép, hogyha az Európai Parlament ezt valóban komolyan gondolja, akkor ez a következő radikális lépés. Hát elég radikálisnak tűnik, de azt hiszem, hogy négy-öt év küzdelem után már nem tudom, mit tehetnénk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Megköszönöm a hozzászólásokat, és most, hogy meghallgattuk az európai parlamenti képviselőket, a petíciók benyújtóit, a bizottság képviselőit ebben a vitában, hát igen, a FATKA problémájával az európai parlament már több éve foglalkozik, és tényleg nagyon frusztráló, hogy a bizottság nem reagál. Úgyhogy az elnök asszony javaslata is az, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és az Európai Bizottságtól újabb, frissített választ kérjünk. Ami a Renew frakció képviselőit illeti, akik ugye azt mondták, hogy most az amerikai adminisztráció januártól megújult, tehát lehet, hogy itt lesz az ideje annak, hogy új információt kérjünk, és hogy talán elmozdulnak az álláspontok, tehát talán lehet valamit változtatni a helyzeten, ezt vegyük figyelembe. Az Európai Unió levelet is fog majd küldeni a azt kérve, hogy a német elnökség adjon tájékoztatást arról, hogy milyen eszmecserét folytattak az amerikai hatóságokkal. A parlament levelet fog küldeni. Úgy látom, hogy valaki szót kér, de a petíciók benyújtói egy, egy percet kaptak, és közben négy percet felhasználtak úgyhogy csak arra adok lehetőséget, hogy elmondja, hogy miért is kért szót. Köszönöm szépen. A jogállamisági problémára szeretném felhívni a figyelmet. Ez a petíció félrevezette a parlamentet és hazudott a parlamentnek. Ezzel kell foglalkozni a bizottságnak. Minden más butaság, és ezt magyarázzák el, hogy miért hazudtak a parlamentnek. Köszönöm szépen. Noszéda úrnak a hozzászólást, a döntést azonban meghoztuk már, ezt a petíciót nyitva fogjuk tartani, és a bizottsággal, illetve a német elnökséggel meg fogjuk vitatni ezt az ügyet. Úgyhogy ezt az ülést azzal zárnám, hogy emlékeztettem a szakbizottság tagjait, hogy december 3-án 13 óra, december 2-án 13 óra 45-től folytatjuk a munkánkat, és majd december 3-án 9 órakor fog folytatódni az ülésünk. Elnézést kérek mindenkitől a technikai problémákért, hát sajnos most ez a helyzet. Köszönetet mondunk a szolgálatoknak, a technikai szolgálatoknak is, akik igyekeznek segíteni bennünket, hogy folytathassuk a munkát, hogy a petíciók benyújtói is válaszokat kaphassanak. Hát a jelenlegi körülményekben ez a legjobb, amit el tudunk érni. Köszönöm.